colleague De Backer. Is here, isn't is here. Yeah. Okay. Uh, I don't have my ah, any nothing. I, I've, I've got nothing. Important. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nyilván látják, a kettő q 2 n kívül nincs élet. Nagyon örülök, hogy még mindig vannak, akik itt vannak. Most kezdjük a délutáni ülést. Nos, az első napi rendi pont a kkv zöld növekedésének lehetőségei. Ez a ma délutáni első napi rendi pont. A KKV-król már egy hosszadalmas vita folyt, az energiáról is, megújuló energiaforrásokról is, Úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy a KKV-k zöld növekedésének lehetőségeit is megvitathatjuk. Philip de Backer a jelentéstevőnk. Az Európai Bizottság eh, készített egy cselekvési tervet a KKV-k zöld mm, cselekvési tervével kapcsolatban. Ez egy keret arra vonatkozóan, hogy az a Small Business Act öko-innovációs terven belül a KKV-knak milyen lehetőségeik vannak a zöld növekedésre. Mindez hozzájárul az európai reindustrializációhoz, ez egy, az egyik legfontosabb szlogán manapság. A KKV-k ahogy tudják, a növekedés és a munkahelyteremtési foglalkoztatás motorjai, illetve a versenyképesség forrásai, valamint a fenntartható gazdaság letéteményesei. Ez mind nagyon fontos kérdés. Ezek mind helyet kaptak a jelentésben. A zöld átalakulás illetve annak kérdése, hogy a KKV-k hogyan tudnak előnyt kovácsolni ezekből a programokból, ez is nagyon fontos téma. De Bakker kollégát kérem, hogy mutassa be a jelentés tervezetét. Pár percben, tessék. Thank you, thank you, Chair, and thank you for uh, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam ezt az anyagot, illetve a gondolataimat, amelyekből majd el fogom készíteni a jelentést, és kíváncsian várom a kollégákat az ő véleménye szerint, véleményük szerint, hogy nézzen ki ez a jelentés. A zöld növekedés mögött az a megolda, meggondolás húzódik meg, hogy az üzleti lehetőségeket ki kell használni, és amelyek a fenntartható gazdaságban rejlenek. Egyre növekszik a, a népesség, egyre többen, nagyobb a kereslet az egyre kisebb vagy korlátozottabb energiaforrásokra. Még mindig nagyon sokat fogyasztunk, és hogyha ez így folytatódik, akkor 40%-kal több vízre és energiára lesz szükség az elkövetkezendő 20 évben, ezt mindenki tudja, hogy ezt nem lehet feltartani. 2050-re pedig Háromszor ennyi természeti erőforrásra lesz, lenne szükség, és ez nem fenntartható. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki egyet ért abban, hogy egy fenntarthatóbb, forrás hatékonyabb és alacsony szénkibocsátás gazdaságra van szükség. A ö, politika, amit létrehozunk, ez a beruházáshoz, a ö, befektetésekhez is megfelelő keretet kell, hogy adjon, hogy a cégek, vállalkozások kihasználhassák a lehetőségeiket. Én tudományos tanulmányokat folytattam, optimista vagyok, és azt gondolom, hogy a globális piac ezer milliárd szolgáltatásokban és, és termékekben ezer milliárd euróra becsülik. Ez háromszorosára is növekedhet 2020-ra, lehet, hogy háromszor négyszer annyi lesz ez, mint, az, mint a Juncker befektetési terv. Tehát az ágaz, ágazat már az elmúlt években is 3%-kal növekedett, úgyhogy anélkül, hogy egyéb külön ösztönzőköt kapott volna. Biztosítanunk kell azonban, hogy ezeket az ösztönzőket megkapják. Ezek az eszközök, amelyeket a zöld növekedésbe szeretnénk befektetni, ezek hatalmas potenciált jelentenek a jövőbe, a jövőre, és ami a kutatók, a vállalkozók, a beruházók együtt határozzák meg ezt a jövőt, ehhez megfelelő keretfeltételeket kell biztosítani, és ez a jelentésnek az alapja és ezeknek a keretfeltételeknek a meghatározása. A zöld növekedés egyre többször megjelenik a gazdasági szakirodalomban is, és ez nagyon nagy lehetőségek ad, a növekedést erősíti, a természeti erőforrások korlátozása, a szennyezés csökkentése levegőben, vízben, és összekombinálja a növekedési lehetőséget a gazdaságilag fenntartható megoldásokkal. Azt gondolom, hogy ez lehetséges, és ezt támogatni kell. Azonban még mindig túl sok a veszteség a különböző termékláncok vagy szolgáltatási láncok során. Nem használjuk fel például a hulladékokat, amelyeket termelünk, stb. A lényeg az, hogy a Greater to Greater Prince elv valósuljon meg, az egyik folyamat eredményét a másik folyamat kiinduló pontjának kell használni. A lényeg az, hogy hogyan tudjuk a legkisebb inputtal a legnagyobb eredményt elérni, ez megint csak a forráshatékonyságot helyezi előtérbe. Gazdaságosabb termelési módszerekre van szükség, újonnan kifejlesztett technológiák és csökkenteni kell a e, függőséget a külső tényezektől. Ez vonatkozik a vízre, energia, nyersanyagra és nagyon sok e, egyéb inputra. Tehát azáltal, hogy a gazdaságunk e, forráshatékonyabb, az üzleti világ is profitálni fog ebből, alacsonyabb termelési költségekkel, és ezeken a területeken még nagyobb szakértelemre tesz szert. Sok ország követni fogja ezt a stratégiánk, ezt a mi stratégiánkat, úgyhogy jó példával kell előre, elől járni. Nem fogom felsorolni azokat az iparágokat, amelyek a zöldebb növekedést teszik lehetővé Európában, de a jelentés második részére, a címének második részére koncentrálnék, ami a magyar fordításban az első része, a KKV-kre. KKV-kra. Tegnap egy meghallgatáson beszéltünk a KKV-k szerepéről, azt is hallottuk, hogy melyek az elsődleges problémák, amelyekkel szembenéznek a KKV-k, úgyhogy csak néhány pontot említenék, amelyeket szeretnék majd a jelentésemben kifejteni. Végül a lényeg az egésznek az, hogy megfelelő kereteket teremtsünk a kkv számára, mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nem fogják tudni kihasználni a zöld növekedés lehetőségeit. Az oktatás, administratív eljárások facilitálása, a bürokrácia leépítése, ezek fontos témák, ezek főleg a bürokrácia gyakran aránytalanul nagy terhet ró a KKV-kra. Aztán a tőkéhez való hozzáférés, ezt tegnap is említették a kollégák, teljesen világosan, elsődleges téma a KKV-k számára. Azt hiszem, hogy pontosan ezért eh, kellene nagy figyelmet fordítani a kockázati tőkének és az üzleti tervek kidolgozásának, hogy hogyan lehetne valóban egy eh, injekt, az új tőke injektálását elérni ebbe az ágazatba aztán a vállalkozókedv erősítése, jobb eh, közbeszerzés, a belső piac tökéletesítése és egyéb témák is felmerültek. Nagyon fontos, hogy ne csak egymás között említsük, beszéljük meg ezeket a témákat, hanem menjünk ki, beszéljünk az üzleti vállaggal, a vállalkozókkal, hogyan tudjuk az ő életüket megkönnyíteni. Ez a zöld növekedési lehetőségeket eh, teljes mértékben eh, ki kell tehát használni, és most várom a eh, kollégák véleményét, hogy átfogó, jó, erős jelzést tudjunk adni az Európai Bizottságnak, hogy lássák azt, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, a zöld növekedést a kkv számára. Köszönöm szépen, tisztelt jelentéstevő úr. Most a néppárt árnyék jelentőstevője, Paul Rübig következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy kiválóak ezek a gondolatok, és kiváló, hogy a, a növekedésnek ezt a dimenzióját állítjuk középpontba. Ez azt jelenti számomra, hogy a közlekedés a zöldre kell váltani főleg a technológia, főleg a csúcs technológia területén eh, pozícionálnunk kell magunkat. A zöld növekedés az új munkahelyeket teremt, föl a fia, főleg a fiatalok számára, és természetesen nem csak Európán belül, hanem Európán kívül is vannak itt nagy lehetőségek. Azt hiszem, hogy a fejlesztési politikában nagyon sok új lehetőség nyílik meg, például az afrikai kontinensen, ahol látjuk, hogy az infrastruktúra képítésére szükség van, például aztán a higiénia területén, víz, szennyvízelvezetés, energia, egészségügy, nagyon sok téma merül tehát föl ma a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, a nyers eh, anyagokról eh, volt egy nagyon fontos vita, nem csak Európáért, hanem a globális fejlődésért is felelősek vagyunk. Ezért fontos ez a jelentés, mert ebben pontosan arról van szó, hogy hogyan lehet vonzó beruházási környezetet eh, kialakítani a Európa számára, a reindustrializáció számára, Tajani egykori biztos aki a 2020-ig eh, szerette volna a GDP 20%-ára eh, emelni a megújuló energiaforrásokat. Ez jól néz ki, elég jól haladunk, eh, de az iparosodás és a munkahelyteremtés esetén azonban nem haladunk jól az elmúlt évben visszaesésre került sor. Mínusz 1,8%-os volt a növekedés eh, a iparosodás területén, eh, tehát 1,8%-kal csökkent az ipari termelés. Azok mm, az országok, ahol a legnagyobb a munkanélküliség, azok, eh, azok ahol nincsen megfelelő iparpolitika. Görögország, 11% Franciaország 12-13%. Nagyon fontos, hogy cselekedjünk. Hogyha megnézzük az értékteremtési láncot, lehetővé kell tenni azt, hogy Európában is képesek legyünk energiát előállítani. Most évente 500 milliárd euróért vásárolunk energiét. És akkor felmerül bennem a kérdés, hogy miért nem lehet az ö, olcsó energiából többet termelni Európában. kb. 200 milliárd euróért vásárolunk nyersanyagokat, tehát az értékteremtési eh, láncban, ha megnézzük, 700 milliárd euróból eh, beszélünk, eh, ez kétszer annyi, mint a Juncker terv, és a 700 milliárdból, hogyha ügyesebbek lennénk, akkor abból lehetne átirányítani a pénzeket a beruházásra. Na, itt nagy problémák vannak a természetvédelmi zónákban eh, persze e, e, hajtékonynak kell lenni, a Natura 2000 eh, és a eh, madárvédelmi irányelv nagyon fontos, ebben sikerült Európát előrevinni, de most egyenlőségre van szükség, egyensúlyra van szükség iparvédelmi területekre, infrastruktúra védelmi területekre, ahol engedessék meg, hogy lehessen dolgozni. Tehát ez egy hosszú távú stratégiai terv, az iparnak területre van szüksége eh, ahhoz, hogy működni tudjon és munkahelyeket is eh, teremtsen. Az elnök úr eh, aggódva néz a mikrofonra. Én tudom, hogy Tajáni úr a következő és nincs itt, és nem akartam, hogy vákumot, nem akartam, hogy vákum alakuljon ki, ezért beszéltem ilyen sokáig, de az árnyék jelentést ők itt vannak, mondja az elnök, kész vagyok. Uh, Mr. Kofod. Köszönöm, Paul. Kofolc úr következik az eszedi nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadónak is a munkát. Örülök annak, hogy megbeszélhetjük, megtárgyalhatjuk ezt a jelentést, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy egy igazi, hatékony, modern, alacsony szénigényű gazdaságot érjünk el, ugyanakkor jó körülményeket kíván, teremtsük a KKV-knak, és mindazokat a célokat elérjük, amit az elnök úr mondott. Sok jó dolgot tehetünk, és ezt úgy tenni, hogy közben áttérünk a zöld gazdaságra, az igazi lehetőség. Egyetértek az előadó véleményével, de ha megnézzük a bizottság anyagát, akkor láthatjuk, hogy a KKV-k vannak a középpontban, de szerintem a mikrovállalkozások helyzetét is meg kell vizsgálni, illetve az új vállalkozások helyzetét is. Fontos, hogy a vállalkozói szellemet még jobban fejlesztjük Európában. Itt több alternatívánk van, az upcycling, tehát hogy egy, hogyha valakinek kedve van hozzá, akkor egy vállalkozást hozzon létre, aztán szépen meg növelje azt. Fontosnak tartom, hogy szimbiózisban élhessenek a különböző vállalatok. És ne felejtjük el, hogy például a túlzott nyersanyagot meg lehet osztani egy másik vállalattal, vagy akár ami az egyik vállalatnak hulladék, az a másiknak alapanyag lehet. Ennek a módozatát kell kidolgozni. Nagyon sok kis cégnek a forrásai ról, illetve az a, a, további információ kell ahhoz arról, hogy milyen nyers, honnan lehet nyersanyaghoz hozzájutni, és mit lehet tenni a hulladékkal. Meg kell nézni azt, hogy helyi szinten hogyan lehet ezt megoldani, konkrét ötleteket bevetve. Negyedik mondandom. A Horizont 2020 a strukturális alapok, az új beruházási terv, ezek mind segíthetnek ebben. Ötödik dolog, az, az építőiparban nagyon komoly lehetőségek vannak arra, hogy minőségi ugrást hajtsunk végre, ajtók, ablak, nyílászárók, tető, stb. Nincs már több időm, de nagyon sok dolgozni való van itt, sok mindennel munkálkodhatunk forráshatékony vállalatok esetében, például Dániában azt láthatjuk, hogy a leghatékonyabb vállalatok azok, amelyek az értékláncon a legmagasabban vannak, és amelyeknek az exportja a, le, a legtöbb bevételt hozza az országnak. Tehát ilyen módon lehetne a, cégeink versenyképességét növelni. Várom tehát ezt a jelentést, és várom az együtt munkálkodást a jelentéstevővel. Köszönjük, Kofod úr! Zuló úr lesz a következő árnyék jelentéstevő. Eccomi, grazie. Eh, io vorrei partire proprio dai dati... Köszönöm szépen! A KKV-król van most szó. Az EU-ban a KKV 93%-a már a források hatékonyabb felhasználásán munkálkodnak, legalább ha megpróbálják, akkor hatékonyak. Igazi eredményeket láthatunk ezekből a kezdeményezésektől. A gond egyértelmű. Tudjuk, hogy mi a probléma, vannak eszközök is, de nem minden kezdeményezés megfelelően eredményes. Így aztán az kell, hogy legyen a célunk, hogy a kezdeményezéseink, a kezdeményezéseink a gyakorlatban is megvalósíthatók legyenek. Nézzük a közvetlen forrásokhoz való hozzáférés kés, kérdését. Úgy vélem, hogy a hogy a helyi önkormányzat szerepe sokkal inkább a közvetett forrásokra vonatkozik, és természetesen azért ezt is föl lehet gyorsítani. Van még egy dolog, ami szerintem nagyon fontos, ez pedig az lenne, hogy az eredményeket figyeljük, folyamatosan ellenőrizzük. Tehát egy folyamatos munkára van szükség, mert így gyorsabban ki tudjuk javítani a hibákat, és így még hamarabb tudjuk elérni az eredményeket. Ha nem így járunk el, akkor lehet, hogy szép szándékaink vannak, de sosem tudjuk lezárni a folyamatot, és sosem lesz meg az igazi eredmény. Tehát figyeljünk oda a monitorozásra, folyamatos nyomonkövetésre van szükség, hogy, a, hogy rövid időn belül is sikeresek legyenek ezek a programok, projektek. Köszönöm. Kelly úr következik. Nem halljuk a hozzászólót. Mikrofon nélkül beszél a képviselő. Mikrofont kérünk a képviselőnek. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet a jelentéstevőnek, Debaker úrnak. Egy igazi optimista, politikus és tudós ember ők. Köszönöm a munkáját. Nézzük a címet. Erről két-három dolgot hadd mondjak. Amikor KKV-kről beszélünk, akkor az európai cégek több mint 90%-áról beszélünk. Tehát gyakorlatilag mindenkiről. Szerintem a profitable angol szót is be kéne szúrni a címbe, tehát hogy a zöld növekedés profit termelő versenyképesebbnek kell lenni Európában, és át kell térni a zöld gazdaságra. Erről van itt szó. Tehát egyszerre kell a két dolgot megvalósítani. A parlamentnek és a bizottságnak is mindent meg kell ezért tenni, mindent, a bizottságnak nagy szükség van arra, hogy jó pontokat gyűjthessen, Például, hogyha hulladékokat jobban használjuk föl, vagy az újrafelhasznosítás jobb, vagy hogyha az energiahatékonyság nagyobb, akkor az jó pont a bizottságnak is. Ez egyértelmű, és hogyha még profitot is termel, termel a cég, az aztán igazán mindenkinek jó. Ez egy rendkívül fontos téma. Szerintem ebből most még jobban profitálhat az európai lakosság vagy gazda, gazdaság, mint korábban. Tehát profitteremtés, a KKV-k életének megkönnyítése, áttérés a zöld gazdaságra és a versenyképesség növelése. Erről van itt szó. Köszönöm. Még egy elnékjelentéstevő, Butikoffer úr. I have to apologize, Chair. Nézést kérek, elnök úr hogy kicsit elkéstem, és el is kell mennem az IAS e téma miatt, de megígértem az előadónak, hogy támogatni fogom, és azt hiszem, hogy ezt nekem itt mindenki elhiszi. Nem kapunk hangot, az elnök nem bekapcsolt mikrofonnal beszél. which were not expected. Megjött a hang. Nem reméljük, hogy ide jön ma, illetve a következő jelentés miatt most előadónk ugyanígy van, hogy csak pillanatra tud beugrani, úgyhogy meg kell nekünk majd adni, neki majd adni a szót, amint megjelenik. A bizottság részéről Kirstie Krotz Mansila asszonynak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a bizottságnak a meghívást. Örülök annak, amit hallottam, és hogy támogatják a kkv zöld növekedési tervét. Tulajdonképpen csak ennyit akarok mondani. Minden új gondolat felé nyitottak vagyunk. Ha az új bizottságnak akarnak megtermékenyítő gondolatokat adni. Európa elindult a építkezés útján, és úgy gondoljuk, hogy a zöld növekedés tipikusan és kiválóan alkalmas a munkahelyteremtésre. Információink szerint a legnagyobb növekedés olyan ágazatokból fog származni, amelyek tulajdonképpen ágazat közi ágazatok, tehát a, a kutatás hatékonysága, vagy úgynevezett circular economy most beindulni látszik, ez új lehetőség tehát, és a zöld gazdaságnak komoly üzleti oldala is van. Az előadó és árnyék előadók abban is egyetértenek, hogy a világpiac nagy, és Európa ezen piacon való részesedése egy harmad, de ezek közül csak 10%-a a cégeknek KKV, tehát az ő arányukat kéne növelni ezen a hatalmas piacon. A KKV-k egyébként eleve élen járhatnának a termelési költségek lefaragásában, a hatékonyság megszervezésében. Úgyhogy szerintem, szerintünk itt egy win-win helyzet állhat elő. A KKV-k jelenleg azok, akik legfogékonyabbak ezekre a gondolatokra, ezért kell nekik lehetőséget adnunk ami a cselekvési tervet illeti. 34 konkrét fellépést tervezünk, ezek közül némelyek kifejezetten az információszolgáltatást, a kutatási kiválóságot szolgálja. Reméljük, hogy a KKV-knak a forráshatékonyságát sikerül majd növelni. Várjuk nagyon már a jelentést, és a mi szövegünket, illetve magunkat pedig szívesen rendelkezésre bocsátjuk, amennyiben kérdéseik vannak. Az árnyék előadókat kérdezem, hogy kívánnak-e hozzáfűzni valamit az elhangzottakhoz, a bizottság által mondottakhoz. Rübig úr, vagy Kofot úr, vagy... Rubig úr, Rübig úr. Az előadó persze, mert nyilván szólhat még majd ő összefoglalja. Miután a Költségvetési Bizottságban is ott ülök, és ezt a vitát sok szempontból követem, és látom, hogy a tanács mindenáron faragni akar a költségekről, 4%-kal 2020-ig lefaragták ezt a költségvetést is, sőt az ITRE tevékenységének más kompetencia területein is megtakarításokat akarnak. Fontos lenne ezért a jövőben arra odafigyelni, hogy mit tudunk tenni az exportért ezen a területen. Kérem a bizottságot, hogy támogassa majd a költségvetési tárgyalások során azt, hogy itt nem engedünk meg csökkentést, mert ez egy igazi core program, hiszen a növekedés közvetlenül szolgálja. Szoró úr, nem kíván szólni. Akkor az előadónak adom meg a szót, hogy levonja a tanulságokat, összefoglalja az elhangzottakat. Igen, érzem, hogy mindenki támogatólag áll hozzá a témához, ennek nagyon örülök és köszönöm. Nagyjából ugyanazt gondoljuk, remélem az együttműködés továbbra is jó lesz. Utolsó megjegyzésem az lesz, Rübig úr is mondta, hogy vannak ugyan európai eszközök, a Horizont 2020 és számos egyéb program, de a jelentésemben én is kiemelem azt, hogy hogyan lehet a magán befektetéseket jobban ösztönözni, bevonni, és a többi európai alapot is úgy hasznosítani, hogy közvetlenebbül a piaci hasznot, a kutatás megtérülését szolgálják, új termékek létrejöttét, új szolgáltatások létrejötték. Tehát jó, hogy van innováció, de a fogyasztók részéről is kell lenni befogadásnak, tehát a piacosítás az nem mindig olyan egyértelmű, erre is kitérek a jelentésben, de nagyon sok jó gondolatot kaptam a kollégáktól és a bizottságtól ugye eleve, és köszönjük, hogy rendelkezésre állnak, hogyha kérdezni akarunk. Szerintem magunk is élhetünk most eh, saját gondolatokkal, és az eh, általunk besatornázható vállalkozói réteg gondolatait is bele kéne venni a szövegbe. Azt remélem, hogy jó, erős együttműködés lesz most a jelentés kapcsán, hiszen valamennyien szinte ugyanazt akarjuk, és ebből lesz valami megfogható. Köszönjük az előadónak! A jelentést tervezetet február 23-24-én fogjuk megtárgyalni, még ennél részletesebben nem tudjuk, hogy mikor. Tehát vagy 23-án, vagy 24-én, és nyilván a kolléga fogja előterjeszteni azt, A módosítók benyújtási határideje február 25-e, vagyis egy nappal az eszmecsere után. Úgyhogy mindenki így készüljön a vitára is, hogy másnapra véglegesíteni kell a módosítókat. 25-ére tehát. Miért is jelöljük ki a 25-ét erre? Mert minden hónapban lesz feladatunk, és be akarjuk fejezni ezt az egész jogalkotási munkát a nyári szezon előtt, ehhez pedig szoros időpontokat kell szabnunk, tehát 25-ig, február 25-ig, ugye utána fordítatás lesz, tehát tessenek benyújtani a módosítókat. Kedves kollégák, most rátérünk egy ugyancsak nagyon fontos témára, a 11-es napirendi pontra. Az üvegházhatású gázok kibocsátás egységének unión belüli kereskedelmi rendszerét, piaci stabilizációs tartalék létrehozása és működtetése, valamint a 2003 per 87 per EK irányelv módosítása. A címe ennek a napirendi pontnak. Előadónk Tajani úr megkapta az értesítést, hogy várhatóan 3-4 körül kerül a témája a napirendre, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy már útban van hozzánk, állítólag már jön, egy órája értesítették, szerintem azonnal itt lesz, de előre bocsátanám, hogy itt egyszerre foglalkozunk egy jelentéstervezettel, módosítóival, a módosítókat is meg kell tárgyalnunk. Ezekről már tovább, korábban eszmét cseréltünk. Jó párszor. Tehát akár úgy is kezdhetjük a munkát, hogy az árnyék előadók mondják el a véleményüket. Kiemelten Peter Erikson úr a zöld frakcióból, mert róla tudjuk, hogy el kell mennie, és ő viszont nem tudta, hogy nem délelőtt, hanem délután tárgyuk a témát, tehát kettős körülményre tekintettel megadom önnek a szót. Igen, valóban délelőtre tervezték, lá, tudom. Örülök azért, hogy így is még van egy kis alkalmam arra, hogy elmondjam, amit akarok, mielőtt el kell mennem. Az utolsó kérdés a zöld növekedés kapcsán, a KKV-k vonatkozásában nagyon fontos, és az még fontosabb, hogy világos céljaink legyenek fenntarthatósági szempontból, és politikai eszközök is szolgálják az úti terv betartását. Ebben az esetben, a konkrét esetünkben a klímaváltozási eszközök mobilizációja a főtét. Fontos, hogy az Európai Unió az ETS rendszerrel élni tudjon, az emissziókereskedelmi rendszerrel. Örülök annak, hogy a bizottság ezt a valós problémát felkarolta, ugyanis az ETS rendszer nem működik. Nem úgy működik, ahogy eredetileg tervezték. Egy ideig működött, de már régóta nem működik jól, és itt az ideje, hogy a bizottság ezt a problémát kezelje, és egy piac stabilitási tartalékkal, úgynevezett piac stabilitási tartalékkal orvosolja. Már régóta napirenden van a téma, többször el akarta kezdeni a bizottság a munkát, de hátralékai voltak, és sok apró és nagyobb probléma jött közbe, hogy egy valós változás generáló jogalkotás kezdődhessen meg. Örülök annak, hogy itt vannak az előadó, az árnyék előadók is, és látható, hogy többsége van most annak a gondolatnak, hogy megjobbítsuk a jelenlegi rendszert, innen a bizottságból kiindulva. Talán az egész parlament mögé áll majd. Az MSR rendszert minél előbb föl kéne állítani, reméljük, hogy 2017-től már működőképes lesz, és a korábban elmaradt pénzeket be kell táplálni a rendszerbe. A harmadik gondolatkör az úgynevezett emission leakage problémája, vagyis a kibocsátások átterelése, átruházása más országokra. Ezt a gyakorlatot be kell szüntetni, Az új rendszert nem szabad, hogy ez a gyakorlat alássa. És további apróbb módosításokat is javasolnék, javasolnánk a bizottsági javaslatban, de ezek voltak a fő gondolataim, és bízom abban, hogy a bizottságunk meg fog tudni egyezni a saját körén belül, egy közös szövegben, és utána majd az MV bizottság dolga lesz, hogy a végső formát megadja a tervezetnek. Köszönöm szépen, kedves kollégám! A szocialisták és demokraták nevében Tereza Griffin kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! kedves kollégák, köszönöm a munkáját, kedves kollega köszönöm a munkáját. Én is úgy látom, hogy nagyon nagy konszenzus, széleskörű konszenzus alakult ki az árnyék jelentéstevők körében, az SND, a zöldek, a GUE e, és a liberálisok körében. A 2017-es korai kezdetekre e, vonatkozóan magasabb küszöb és a piacról a kvótáknak a eltörlése egy fontos szerepet játszik, és figyelembe kell venni ezt a jelentés során. Az MSR korai indításával kapcsolatban a 2017-es dátumot javasoljuk a módosító javaslatunkban. Szeretném aláhúzni, hogy semmi értelme várni. Nem jó a jelenlegi rendszer, ezt minél hamarabb ki kell igazítani. Hogyha az msz t 2021-ben nyújtjuk csak be, akkor nagyon nagy lesz a túlkínálat, és az árak alacsonyak. Ez rossz üzenetet küldene a beruházók, tiszta technológiákba való beruházásokkal kapcsolatban egy évtizeden keresztül. Nincsen semmilyen következetes érv a korai bevezetéssel kapcsolatban. Nos, itt a, azt gondolom, hogy az ipar a jól működő rendszerből nagyon sokat profitálhat, hogyha megfelelő kibocsátási árat határozunk meg minél hamarabb. Ne felejtsük el, hogy az ipar nagy része a korai bevezetést javasolja. Emellett mindenki tudja, hogy készítettünk egy listát a szénkibocsátás átszivárgásával kapcsolatban, illetve az ennek kitett erőművekkel kapcsolatban a jelenlév, meg, meglévő intézkedések 2020 után is megmaradnak, hogy a carbon leakage kockázatát megakadályozzák, és ez elég garanciát adna. A tanács nagy része a korai bevezetést javasolja. Kanyette biztos is azt mondta, hogy ha a parlament és a tanács ezt kérik, akkor a bizottság is ezt javasolja. Ő ezt tegnap megerősítette. Még egyszer, kérdez, amikor azt kérdeztem tőle, hogy az Európai Bizottság egyetérte a korai bevezetéssel. Ezért nagyon fontos, hogy az ITRE véleményében is szerepeljen ez a korai bevezetés. Kedves zöld kollégám is azt beszélt a backloaded kvótákról. Hogyha következetesek akarunk lenni, akkor ezeket törölni kell, mert ezek 2019-ben visszaszivárognak a piacra. A 900 milliós kvótának a visszairányítása a piacra nem lenne logikus, nagy sokkot jelentene a piacnak, és torzítást. Az MSZ-t erősíteni és kell, és sikeressé tenni. Azt javaslom, a módosításomban, hogy egy 20%-os rátát vezessünk be, és ezzel a piaci túlkínálat lépésről lépésre leépülne. Az MSZR legalacsonyabb küszöbeinek a csökkentésével e, a nagy kínálatot biztosítunk a piacon, ami a szén e, kibocsátás e, átszivárgását illeti. Ezzel kapcsolatban egy, egyértelmű lista készítése a célunk. Az MSR a kvóták volumenéről volumenével kapcsolatos, és nem a szabad kvótákkal kapcsolatos, vagy az ingyenes kvótákkal. Az ETS eredményeként nem valósul meg carbon leakage. 2020-ig megvalósuló szénkibocsátás áttétel már egyébként is létezik. Azt remélem, hogy a, meg, eh, ahogy a jelentéstevő figyelembe veszi a kompromisszumos javaslatba a javaslatainkat. Köszönöm. Thank you, thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom jelentéstevő, alelnök úr, Azért kezdtük el a vitát, mert az árnyék jelentéstevők sietnek, Fédele úr is siet. Szeretne most reagálni, vagy a végén? Egy későbbi eh, gépe fogok menni, nem sietek, nem sietek, úgyhogy Tajani úrnak megadom a lehetőséget. Elnézést, Grobácsik árnyék jelentéstevő és Ensz asszony nem tudnak itt lenni. Ez, ők nem tudtak tovább várni. Néha előfordul, hogy a jelentéstevő nem tud itt lenni. Ezt meg tudom érteni. ugyanannak a frakciónak a koordinátora szokott ilyenkor írásban a megjegyzéseit megfogalmazni, és valaki ezt felolvassa. Most ma nincs itt két árnyék jelentéstevő. Sajnos meg kellett változtatnunk a programot, és délután már nem tudnak itt lenni. Most megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit szeretem volna elmondani, hogy mi a helyzet az árnyékjelentéstevő ülés után. Tegnap előtt találkoztunk az összes jelentéstevő, árnyékjelentéstevővel, megköszönöm nekik, hogy eljöttek, illetve, hogy olyan jól sikerült az ülés. Pénteken kaptuk meg a módosítókat, száznál kicsit több módosító van. Alapvetően öt témába lehet ezeket besorolni, mikor kezdjük el az MSZ-t. Egyesek előre akarják hozni, mások későbbre akarják halasztani, úgyhogy azt hiszem, hogy nem is kell ezt megváltoztatni. A bizottság egyébként 2021-et javasolt. A második téma a kvóták, a kvóták küszöbe, vannak olyanok, akik szeretnék a küszöböt lecsökkenteni, mások pedig ne, mások, akik meg akarják ezt növelni, szerintem 12-ről 10-re, egy 10%-ra kell egy kicsit lecsökkenteni. A harmadik téma, backloaded téma, kvóták. Erről mindig lehet beszélni. Nos, a bizottság azt, kér, azt ígérte, hogy ez 2019-ben, 2020-ban esedékes, szerintem is ez lenne a jó. Negyedik téma a carbon leakage. Ezzel a témával kapcsolatban egyetértés van a frakciók között. Ötödik csoport, az ETS és az MSR ö, ö, ö, dátumá, vagy kezdeti dátuma. Nyilván a két dolgot össze kell kapcsolni. Meg kell nézni, hogy a piac hogy alakul a helyzet. A bizottság hajlandó egyébként arra, hogy újra hogy felülvizsgálja ezt a témát, hogyha elindult már, és látható, hogy nem tökéletes, ez jó. Nem szeretnék sokáig idézni ennél a témánál, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szakbizottság megvédje az európai ipari hálózatot, ezért kiegyensúlyozott szöveget kell létrehoznunk. Én alapvetően optimista vagyok, olyan megoldást szeretnék, amit, amivel a legtöbb frakció egyetért. Elnök úr, azt javasoltam az árnyék jelentéstőveknek, hogy hétfőn, tehát december 8-án küldök nekik egy javaslat csomagot, csomagot a kompromisszumos módosítókról. Aztán Strasbourgban lesz majd még egy árnyékjelentéstevő ülés. Utána, utána az asszisztenseink találkozhatnának, hogy egyértelművé tegyük, hogy hol is tartunk, ki mit fogad el. Tehát lesz Strasbourgban ez az ülés. Az MV, az MV jelentős tevőjét is egyébként szeretném meghívni, Ivó Beletet. És akkor hát, ha el tudjuk érni, hogy megegyezzünk, Ivó Belet már nagyon régóta tagja a bizottságnak, nagyon odafigyel erre a kérdésre. Tehát, hogyha mindenki egyet ért, akkor meghívom őt is, és aztán majd közösen kitaláljuk, hogy pontosan mikor lesz ez az ülés Strasbourgban és aztán januárban a szavazás előtt még egyszer beszélünk róla, még egy eszmecsere lesz. Elnézést kérek, hogy kicsit késtem, de hát tudjuk, el kellett halasztani a délelőtti ülésről ezt a, mai napi rendi, a mostani napi rendi pontot. Elnök, köszönöm. Remek, hogy Beletúr velünk van. Grobárcsik úr, ön következik. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. Köszönöm szépen. E, chciałbym powiedzieć kilka słów przed... Igen. Én is szeretném elmondani a véleményemet erről a témáról. Egyetértünk Tajani úr megközelítésével. Szerintünk, szerintünk egy nagyon okos módszert alkalmaz, Ugyanakkor hadd éljek néhány észrevétellel a frakció nevében. A rendelet határideje, úgy véljük, hogy ez túlságosan korai időpont a válság miatt, illetve az európai gazdaságot fenyegető veszélyek miatt. Mi számunkra nagyon fontos az, hogy megvédjük az európai ipart, ez erre Tajani úr is utalt, illetve nagyon fontos, hogy a munkahelyeket is megvédjük és hogyha a projektet nem gondoljuk át megfelelően, akkor van esély arra, hogy ez bizony veszélybe sodorja a munkahelyeket. Aztán a különböző bizonyítványok, forgalom, a bizonyítványok forgalomba hozatalának kérdése, hány ilyen bizonyítványt vagy tanúsítványt eh, hoznak forgalomba, az az se jó, hogyha a kvóta tanúsítványokat túl kis számban dobják piacra, mert az árnövekedéshez vezet, és aztán erre ugye reagál is a piac, ez gond. Ez nyilván súlyos hatása lenne az iparra, pedig az ipart kívánjuk pont megvédeni. Még egy dolog, a felülvizsgálat úgy hogy ugye három év túlságosan hosszú idő, ezt egy évre szeretnék lecsökkenteni. Tehát egy év után újra értékelnénk a helyzetet, hogy a torzító szempontokat ki tudjuk venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Tajani úr a jelentést. Amikor elolvastuk a módosítókat, egyébként angolul nem volt meg mindegyik, úgyhogy még nem olvastam mindegyiket, tehát amikor elolvastuk a módosítókat, akkor láthattuk, hogy a, a 2017-es korai elfogadásnak többsége van itt a parlamenten belül. Egyébként a bizottság is valószínűleg ezt szeretné, hogyha ez a ház akarata, illetve hogyha ez a tanács akarata. Az ALDE, az SND, a Zöldek, a GUE, a Néppárt és a, szocialist, és a szocialisták, illetve az ECR részei ezt támogatják, és 11 tagállam is ezt szeretné, hogyha minél korábban hatályba lépne ez. Fontos, hogy ne csapjuk be az ipart, és nem mondjuk azt, hogy továbbra is, hogy végtelenségi olyan nevetségesen alacsonyak lesznek az árak, mint most. Hogyha ezt mondanánk, akkor nem jó, nem jó beruházásokat látunk majd. hogyha azt mondjuk, hogy hirtelen 2017-ben vagy 21-ben megemerkednek az árak, akkor nem fog bennünk bízni az ipar, hiszen ők azt hitték, hogy ilyen alacsony lesz, mint most, és nem is tájékoztattuk őket, hogy megemelkedik majd. A backloaded kvótákat nem lehet visszaszivárogtatni a piacra. Nem tudom, hogy Tajani úr mit gondol arra, hogy ezt először a tartalékba tesszük, mielőtt megsemmisítenénk őket, de az se jó, hogyha felhalmozódik, felhalmozódnak ezek a kvóták a tartalékban, és akkor semmire nem jók. Tehát elképzelhető, hogy először a tartalékba rakjuk ezeket a kvótákat, és aztán egy bizonyos határidő után ezek elévülnek. Azt gondolom tehát, hogy ki kell alakítanunk valamilyen véleményt erről. A carbon leakage listára szerintem nem kell utalni, majd idővel foglalkozunk azzal is, lesz egy felülvizsgálat néhány évben belül. Szerintem nem lenne jó, hogy ebben a szövegben ezzel foglalkoznak. Már 2003-ban, 2003 óta voltak változások, és hogyha ebben a jelentésben kezdünk ezzel foglalkozni, akkor sokkal nehezebben fogadjuk ezt itt el a parlamentben. És remélem senkinek nincs ezzel mellékes vagy hátsó szándéka. Fontosnak tartom, hogy a piac egyfajta biztonságban legyen, ezért fontos számunkra is a gyors felővizsgálat, szeretném, hogyha a küszöbök sokkal illesebbek lennének, és amikor olvastam a módosítókat, láttam, hogy valaki egy kicsit lazább küszöböket kérne, de azt hiszem, hogy a frakciók többsége mégis az élesebb küszöböket helyezi előtérbe. Nézzük a plafon kérdést. Én szeretném, hogyha több kvóta juthatna a tartalékba. Még sok munka van előttünk. Ez egy nagyon nagy téma, és hogyha igazi erős zöld gazdaságot szeretnénk, akkor mindenképpen ezt működőképessé kell tenni, és a modern iparnak is előfeltétele ez. El kell kezdeni arról beszélgetni, tárgyalni itt a parlamentben, hogy hogyan képzeljük el az ipar újraéledését, hiszen ez jelenti a növekedést, illetve a munkahelyteremtést. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében hallottuk ezt a véleményt, most a GUE nevében ezt asszony. Köszönöm szépen. Jelentéstevőnek is szeretnék köszönetet mondani Nagyon jó volt az árnyék jelentéstevői üléseken már előre egyeztetni. A mi frakciónk eh, számos kritikus pontot fogalmazott meg. Általában nem vagyunk rajongói a kibocsátás kereskedelemnek. Azt hiszem, hogy ezt tudják a eh, többiek is, legalábbis a többség. Eh, de persze pragmatikus módon kell foglalkoznunk ezzel a javaslattal, ezt meg is tettük tettünk egy alapjavaslatot, de azért realisták vagyunk, úgyhogy a következőképpen szeretnénk eljárni. Először is azt gondoljuk, hogy ez a 900 milliónyi kvóta a harmadik szakasz első e, időszakában nem, elenged, nem elegendő, nagyobb számról kellene itt beszélnünk, ez az első pont. Amit nem szeretnénk, teljesen mindegy, hogy 900 millió, vagy több, vagy kevesebb, semmiképpen nem szeretnénk, hogy ezek megint visszakerüljenek a piacra. Ezt már többen is elmondták, ebben maradjunk. Különben ez a rendszer elveszti a hatását. A következő pont, amit szeretnék még e, említeni, az a harmadik pont, harmadik nem, az első cikk harmadik pontjára vonatkozik, a 2021-es év kerül itt megemlítésre, szerintünk ez túl későn van, és szerintünk korábbi időpontot kell találni, felőlünk lehet 2017, ezt támogatnánk. Más frakciók is emellett szálltak sikra. Ami a 12%-át illeti, ez elegendő vagy nem, ez, hát ebben kételkedünk, azt hiszem, hogy ennél magasabbra kellene tennünk a lécet. A negyedik pont pedig, amit még el szeretnék mondani, ez a forgalomban lévő tanúsítványokat illeti. A 400 millió helyett mm, magasabb számot szeretnénk látni, 500 vagy 600 milliót, ez is tárgyalás alapját képezheti és talán a módosító javaslatokkal sikerül majd valamilyen kompromisszumra jutni. Összességében úgy gondoljuk, hogy a carbon leakage témájában itt nem fogunk előrelépni, úgyhogy lehet, hogy ezt nem kellene belevenni a jelentésbe. Egyébként továbbra is sok korábban elmondott pontot támogatunk. Köszönöm szépen. Ha megkérdezhetem, mondja az elnök, Griffin asszony szeretne valamit hozzátenni a jelentéstevő jelenlétében, talán nem, nem túl hosszan, de ha erre szükség van. Köszönöm szépen. Dear Rapporteur, uh, the points that... Jelentéstevő úr, a kollégám azt mondta, hogy elég széleskörű konszenzus lehet az e, SND, ALDE, GUE között. Ez a következő. A korai bevezetés az MSR-re az 2017 kellene lenni, a backloaded kvóták ne kerüljenek vissza piacra, magasabb küszöbök és magasabb arányban kell kivenni a kvótákat a piac, piacról, erősíteni kell az MSZ-t, és azt szeretnénk, hogyha mindezt figyelembe venné, a jelentésben 2017-et javasoljuk, mert nincs értelme várakozni, és hogyha nem működik, az eszköz már pedig nem működik, akkor minél hamarabb javítsuk meg. Ön is tudja, hogy tegnap ebben a bizottságban eh, Kanet eh, úr azt mondta, hogy az e- Európai Bizottság támogatná eh, a korai bevezetést, hogyha a parlament ezt kérné a tanácstól, és ezt még egyszer megerősítette tegnap. Ezért azt gondoljuk, hogy a korai bevezetést az ITRE véleményébe bele kell venni, a backloaded kvótákat töröljük, és ami pedig a szén kibocsátás átszivárgását illeti, mi támogatjuk az erről szóló listát, de az MSR az egy más kérdés. Az MSR a kvótákról szól, nem pedig a szabad, nem pedig az ingyenes kvótákról, amelyeket kapna az ipar. Köszönöm szépen, asszonyom. Hogyha lehetne, akkor Ivo Beletet kérném, aki az ITRE Bizottság korábbi teljesjogú tagja volt, Nos, ő a jelentéstevő, akkor kérem, hogy mutassa be a jelentését, amely rendkívül fontos számomra. Ahogy Tajani úr is mondta, kulcsfontosságú módosításokat kapott tőlünk, az ön véleményét azonban szeretnénk hallani. Thanks uh, very much, uh, Gergely, Thanks very much, Chairman. It was not years ago, it was just uh, a few... Elnök úr, nem is, nem is évekkel ezelőtt, csak néhány hónapja, nem is évekkel ezelőtt, csak néhány hónapja hagytam el ezt a szakbizottságot teljes jogutaként. Még mindig otthon érzem itt magam, úgyhogy nagyon örülök, hogy szót kapok. Nagy érdeklődéssel olvastam a több mint száz módosítást, amelyet Antonio jelentése kapott. Hadd foglaljam össze ezt annyiban, hogy elég széleskörű a platform, az egyetértés a reform mellett, tehát az ETS-t meg akarjuk reformálni. Azt hiszem, hogy a frakció, illetve a legtöbb frakció és a legtöbb képviselő ebben egyetért, kivéve az egyes módosítást, amely arra kér az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatot, de azt hiszem, hogy ez kisebbségi vélemény. A többség egyértelműen támogatja ezt a reformot el kell kerülnünk, hogy az ETS a jövőben összeomoljon, és az ár még lejjebb menjen, 30 euróra már 7 euróra csökkent, és még ennél lejjebb is mehet. Úgyhogy nagyon fontos a vita az jelent, a reform modalitásával kapcsolatban. Úgyhogy Tajani úr kompromisszumos javaslatait várjuk. Az egyik legfontosabb elem, a 900 milliós backloaded kvóta, ez a 2019-re, 2020-ra visszakerülne a piacra. De semmi, úgy gondoljuk, hogy nem logikus ezeket visszatenni a piacra, ez nem lenne logikus, ez nem lenne jó. Ez egy újabb sokkot jelentene a szénpiacon, és ezt senki nem kívánja most, hogy ezeket törölni kell, nem tudom. Én azt javasoltam, hogy kerüljenek vissza a tartalékba, ez kevésbé radikális. Fédele úrtól azt hallottam, hogy egy késleltetett késleltetett megszüntetést javasol, a delayed kill. Ez egy nagyon innovatív javaslat. A másik, a küszöbök. A plafonok és a küszöbök a 830 millió és a 400 millió. Vannak javaslatok eh, itt is, illetve az ENVI bizottságban is eh, mind a két irányba egyesek erősíteni, szigorítani akarják, mások rugalmasabbá akarják tenni. Mi azt javasoltuk, hogy hagyjuk úgy annyiban, ahogy ez van, az Európai Bizottság javaslatát eh, tartsuk meg, talán a bizottság is itt van és tudja ezt kommentálni. Ezt összekombinálva, kombinálni egy korai felővizsgálattal, ezt is támogatjuk, a gyors felülvizsgálatot, nem tudom, hogy egy év után sikeres lehet -e, ez, működik-e. Ez azért elég gyors, egy év utáni felülvizsgálat, ez már, ez már nagyon gyorsnak tűnik, azért ezt nézzük meg, találjunk kompromisszumot ezzel kapcsolatban. Aztán, ami a carbon leakage, szénkibocsátás áttételét illeti. Eh, Griffin asszony azt mondta, hogy nem itt ebben a jelentésben eh, kell ezt megtárgyalni, nem itt kell szabályozni, ezzel egyetértek, de egy kicsit mégis más a véleményem, azzal kapcsolatban, hogy ezért valamilyen jelzést eh, küldenünk kell innen az ITRA e és az NV platformjáról a tanács és a bizottság felé, és mondjuk azt, hogy szeretnénk világos jelzéseket küldeni azzal kapcsolatban, hogy osztjuk az energia, hat, energia intenzív e, iparágak e, aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy 2020 előtt is máshol kerülhet a szénkibocsátás áthelyeződésére, 2020 után meg már biztos, e, Úgyhogy szeretnénk egy megreformált javaslatot minél hamarabb, ennek a javaslatnak az elfogadása után nem egy-két éven belül, hanem hat, már hat hónapon belül, talán ezzel kapcsolatban, jó, nem ebben akarjuk itt ezt megszabályozni, nem akarjuk a két témát összekombinálni, de legalább valami jelzést küldeni a témával kapcsolatban szerintem hasznos lenne. Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb pontok, elnök úr. Várjuk az együttműködést. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársam, most pedig Paul Rübigé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit az, amire az iparnak szüksége van, az a megbízható jogalkotás. Azt hiszem, hogy nem jó az, hogyha minden éve, évben ö, matatunk ezeken a jogszabályokon, a 2020-as célokat kitűztük, akkor nem kell ezeket állandóan változtatni döntéseket hoztak a vállalkozók, 20-50 éves beruházásokat terveznek meg. Hogyha most a célokat itt megváltoztatjuk, ez az ipar számára rendkívül nehéz, megnehezíti a dolgukat. Ugye egyrészt itt van a nagy munkanélküliség, holott a, a legfenntarthatóbb iparágról van szó, és ez Európában vezető szerepet játszik, dinamikus, hatékony iparág ez. Úgyhogy tudjuk, hogy a pénzügyi világ, a pénzügyi gazdaság is fontos szerepet játszik, és ezen a területen és elég nagy a volatilitás, ez a derivátokkal is összefügg, Kettős költség van egyrészt az energia létrehozása során, másrészt pedig az energia felhasználása során. Tehát ez egy kettős terhelés, végig kell gondolni, tehát hogy az átszivárgás kockázatát hogyan kezeljük. Én szerintem ez erősödni fog ez a kockázat. A valóságban arról van szó, hogy stabil jogszabályokat kell hozni. Persze, én tudom, hogy a 2020-ban újra megkezdjük a 2020-tól 2030-ig tartó célok tárgyalását, de el kell végezni a hatástanulmányt, a kkv tesztjét, mit jelent ez a munkahelyekkel kapcsolatban, sikerül-e ezen új javaslatokkal, új, érdekes munkahelyeket létrehozni, amelyek jól fizető munkahelyek, vagy megszüntetjük a munkahelyeket, tönkretesszük ezzel. Itt arról is szó van, hogy fenntartható és értelmes jogszabályokat hozunk létre, melyeket meg tudnak valósítani és gyakorlatba átültetni. Kelly úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt kielégítő konszenzusra juthatunk, főleg Tajani úrral, Belet úrral. Tajani úrnak nagy tapasztalata van, mint egykori biztosnak ebben a témában. Én számos módosítójavaslatot aláírtam, főleg 24-et, 73-ast, nevemet láthatják a listán, különös tekintettel a 73-mal kapcsolatban amely 2020-ról 2017-re hozna előre a bevezetést, ez mindenképpen jó ötlet szerintem, és ami a felülvizsgálatot illeti, ezzel kapcsolatban ehhez is nagyon fontos lenne időpontot meghatározni. Köszönöm szépen, részemről ennyi. Köszönöm szépen, Gunnar Höckman. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Figyelem a vitát. Egy gondolat itt bánt engemet. Célunk nem az, hogy itt egy tökéletes, izolált, valóságtól elzárt rendszert építsünk. Vannak politikusok, bürokraták, képviselők, akik ilyen ö, egy hobbilovas emberek, de ez egy átfogó stratégia, és itt egyensúlyt kell teremteni, egy rendszert, egy olyan rendszert, amely az európai ipart konszolidálja, hozzájárul az európai ipar versenyképességéhez, miközben a széndiokszid kibocsátási céljainkat teljesíti, és arra is tekintettel van, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésének célja más politikáinknak is. Tehát ez egy horizontális feladat. És ez mi nem az egyetlen eszköze vagyunk a széndiokszid kibocsátásnak, mi csak az egyik komponense vagyunk a megoldásnak. Néha az a benyomásom, hogy egyesek azért érvelnek így, mert jutalmazni vagy büntetni akarják az ipart. Nem, egyikről sincs szó. Azt szeretnénk, hogy kiszámítható, biztos keretek között működjön az ipar és a piac, és megfeleljen végül ezeknek a kitűzött környezetvédelmi céloknak. Tehát itt a pragmatizmus a legkeresettebb készség nem a túlzott optimizmus vagy romanticizmus. Én ezt komolyan mondom, mert nem csak ebben a vitában, hanem a svédországi belpolitikai vitában is azt látom, hogy egyesek egyes részkérdéseket akarnak mindenáron megoldani, és mindent leredukálnak a széndiokszid kibocsátás csökkentésének feladatára. Tamburánó kollégának adok most szót. szót. Jóni. Köszönöm. Nekem szakmai hátterem van, mégpedig orvos voltam. Az orvosnak ki kell választani a terápiát, amit az a leggyakorlatilasabb módon megfelel a célnak. Hogyha ez mégsem működik, akkor egy másik terápiát választ a rossz orvos. Nem hiszem, hogy ez, amit mi választottunk, ez a jó orvosság lenne. Szerintem olyan világban dolgoztunk ezt, dolgoztuk ezt ki, amikor még a globalizáció nem érte el a mostani szintet. Kicsit más világot éltünk meg akkor azt egyetért, azzal egyetértünk, hogy korábban kell elkezdeni, korábban kell hatályba léptetni, és a tartalékokkal kapcsolatban is egyetértünk a javaslattal, de szerintem sokkal jobban el kell, sokkal alaposabban meg kéne gondolni, hogy hogyan lehet a piaci igényeket jobban igénybe venni. Aztán ott van a tartalék kérdése gyakorlatilag most már olyan helyre, rak, olyan helyre helyezik át a kibocsátást, amelyek már nincsenek is Európában. Jó lenne, hogyha az európai ipar ugyanúgy úgy prosperálna, hogy kéne, és olyan ipari gyakorlatokra kéne áttérni, amelyek kevesebb kibocsátással járnak. Egy új rendszerre van szükség, szükség egy carbon tax szerű rendszerre gondoltunk, termodinamikai elveken alapuló kiszámításokra van szükség, tehát a különböző áruk előállításra szükséges széndiokszid vagy szén tartalmat, szén volument kell feltüntetni az árukon. Köszönjük szépen, most az Európai Bizottság klíma változás ellen küzdő hatósága részéről Maria Verenika Topzsa-Petelszki asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a parlament tisztelt képviselőjének ezt a konstruktív vitát. Nagyon fontos, hogy a, ezen igen fontos javaslat végre elfogadtassék, és jó jelzéseket adjunk a piacnak. Néhány konkrét dologra szeretnék most koncentrálni, amelyek itt már elhangzottak. Először is a versenyképesség és a szén szivárgás, likics jelenségére szinte mindenki utalt rá. Ezzel kapcsolatban azt szeretném először is elmondani, hogy a carbon leakage problémáját eddig sikerült kezelni, erre van bőven alátámasztó anyagunk, de a jog, jogi védelem, a jogi mm, keret az évtized végéig fog teljes körülön kiépülni. És a 2020-as időszak utáni időszakban pedig politikai garancia lesz arra, hogy a 2030-ig terjedő időszakban az úgynevezett free allocation rendszere megvalósul. A bizottság szeretné ezt konkrét gyakorlati jogalkotásba átültetni. Jogalkotási javaslatunk, amely a free allocation szól, és a 2030-as keretről általában figyelembe veszi ezeket a még részben el sem készült hatástanulmányokat, és tudjuk, hogy ö, sokan ö, várják a minőségi hatástanulmányokat. Ahogy ezeket ö, elemezzük, és az MSZ-t elfogadtuk, utána azonnal tovább akarunk haladni azzal, hogy ezt a javaslatot az ITS-ről nyélbe üssük. Ennyit a versenyképesség és a karbonlik is kérdéséről. Ami a paramétereket illeti, bőven hallottunk most felszólalást, amely ezekre, ezeket tematizálja. Különböző szakemberek különböző válaszokat adnak a kérdésekre, de hát pont ezért ülünk itt ma, hogy megvitassuk, hogy mely határértékek kijelölése érdemes a tartalékon belül, valaki lejjebb, van, aki feljebb húzná meg a milyenknél ezt a szintet, de arról konszenzus van, hogy érdemes felépíteni egy, egy kontinuum struktúrát, egyébként a parlament is szervezett már erről meghallgatást, szakértői meghallgatást júniusban a bizottság is tartott, és ezeknek az eredményét beépítjük majd. A bizottsági javaslatot most nagyon körültekintően írjuk, és arra figyelünk, hogy csak kis volumeneket csoportosítsunk át a javaslathoz képest a tartalékban, és évekre lebontsuk ezt a 833 milliós küszöböt. Ezzel összefüggésben a felülvizsgálati záradékról is beszélnünk kell azonban, ahogy ma már többször elhangzott, a jelenlegi felülvizsgálati záradékira vonatkozó javaslat öt évet irányozna elő a hatályba lépés után, és ez talán megfelelő időt ad, ad arra, hogy megvizsgáljuk, hogy működnek-e a funkciók, menet közben is tanuljunk a, a hibákból, és igazítsunk a paramétereken. Ez volt mindig is a megközelítésünk, ezért is <clears throat> próbáljuk egyensúlyban tartani, kalibrálni ezeket a paramétereket, és nyitottak vagyunk ezeknek a módosítására is felülvizsgálat után. Ez volt a második mondani való. A harmadik, a korai kezdést és az elmaradt eh, allowance eh, eh, betöltését a rendszerbe illetően, erről is többször volt már szó, és én magam is elmondtam már, meg biztosunk is, Kenyette biztos is elmondta ezt, hogy ha megállapodik az Európai Parlament és a tanács arról, hogy ezt az úgynevezett early startot elkezdjük, és az MSR-ba betöltjük az elmaradt allowance akkor a bizottság nem fog ennek a javaslatnak útjába állni, nyilván. Úgy hallottam ma önöktől, hogy ennek sokak jelentőséget tulajdonítanak, azt remélik, hogy ez további előjöket jelenthet az MSR számára később. De az is elhangzott persze, hogy stabilabb ár kiszámíthatósághoz is vezetne, és ösztönzőben hatna a korai beruházásokra, az alacsony szénkibocsátású technológiák fejlesztésére. Azt hiszem, hogy mindenről beszéltem, ami elhangzott ma, legalábbis a főbb kérdésekről. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy annál jobb mindannyiunknak minél hamarabb elfogadják ezt a javaslatot, vagy elfogadjuk. Köszönöm szépen! Akkor most az előadónak, Tajáni úrnak adom vissza a szót. Ja. Köszönöm, elnök úr. Ahogy mondottam, hétfőn fogom eljutatni a kompromisszumos javaslatokat az ennyi jelentéstevőknek. Sok dolgot hallottam, amit el tudok fogadni, olyanokat is, amit nem tudok elfogadni. Úgyhogy megpróbálom úgy szervezni, hogy olyan dolgokat fogalmazzak meg, ami, amit a többség elfogad. Ivo Belet módosítói ről, módosítóiról annyit, hogy, hogy szerintem meg lehet egyezni már most is az NV jelentéstevőjével. Ez jó jel. Továbbra is azt mondom, hogy az ipari szövetet védeni kell az Európai Unióban. meg lehet változtatni a számokat, előrébb, le, előrébb lehet valamit hozni. El lehet halasztani. De ne feledjük, hogy nagy vállalatok sorsa függettől, illetve több ezer emberi munkája, megélhetése függettől. Épp ezért nem a jóra van szükség, hanem a legjobbra. Elképzelhető, hogy bizonyos dolgokkal egyet lehetne érteni, de szerintem nem hasznosak feltétlenül ezek a javaslatok, hiszen nem védik a munkahelyeket, nem védik a vállalatokat. Tehát mindent megteszek azért, hogy olyan kompromisszumokat alakítsak, alakítsak ki, amiket mindenki el tud fogadni, vagy a lehető legtöbb frakció. Elég rugalmas vagyok, sok mindenre képes vagyok egy olyan megegyezésért, ami azért még az eredeti javaslatot nem változtatja meg alapjaiban. Ami a felülvizsgálatot illeti, az öt év, amit a bizottság mond, szerintem is túl sok. Ezt én előbbre hoznám. Hamarabb kéne ellenőrizni, hogy a javaslat bevált-e. Úgy vélem, hogy hatékony módon kell fellépni, tehát csökkentsük a kibocsátások mértékét, és egy, időle, egy időben iparunk termékel, termelékenységét is növelni kell ha azt kérjük az ipartól, hogy érjenek el bizonyos célkültőzéseket, amelyeket nem is lehet elérni, illetve, hogy kusza szabályrendszerben működjenek, az egyáltalán nem növeli meg a munkahelyek számát, nem segít az ipari, eh, nem segít az ipar lendületbe hozásán, sőt, környezetvédelmileg sem kívánatos. de az se jó, hogyha egyáltalán nem vagyunk nagyra törőek, és olyan célokat fogalmazzunk meg, ami, amit még rossz formában is simán teljesítünk. Tehát fontosnak tartom azt, hogy szakbizottságunk egy erőteljes szöveget fogalmazzon meg. Innen indul ugyan a szöveg, de nem ez a végleges szöveg. Ebben a szövegben el kell mondanunk azt, hogy mi az ipar súlya a stratégián belül. A végleges szöveget az MV fogja elfogadni, és ott minden szempont megjelenik, az ipari, illetve a környezetvédelmi szempontok is. Nekünk itt az itrében az ipari az iparpolitika megfontolásaira kell leginkább kitérni, tehát az iparpolitika érdekeit kell figyelembe venni, az MV-ben pedig, és ez így van jól, figyelembe kell venni a mi javaslatunkat. Ez olyan, mint egy érdekházasság. Az, az ipar újra, az, az iparpolitika új lendülete, illetve a klímapolitika közötti érdekházasság. Jól haladunk tehát, itt sok a módosító, Láthatja, láthatjuk, hogy a képviselőket érdekli a téma, és mindenki számára nagyon fontos ez a kérdés. Olyan kompromisszumokat próbálok majd létrehozni, amely kicsit közelebb hozzák a sok véleményt, Belletúrral is majd megbeszéljük ezt, hogy már a vita során a vita során Beletúrtól hallottakat beintegrálhassam a szövegtervezetbe. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Arra számítunk, hogy az envis kollégák komolyan fontolóra vegyék a mi véleményünket, és hogy ezt megtehessük. Január 22-én fogunk erről szavazni, tehát jövő év január 22-én fogunk erről a véleményről szavazni, az enviben pedig arra számítunk, hogy február 24-én lesz majd a szavazás, tehát körülbelül egy hónapos különbség van a két szavazás között. Köszönöm szépen, tisztelt előadó, árnyék jelentéstevők. Megköszönöm ezt az igen fontos és mélyreható vitát. Most következik a hosszúdalmasra nyúlt napi rendünk utolsó pontja, 12-es napi rendi pont. A 11-es után a 12, hát az nem baj de a 13-as után is se baj. A 2015-ös Nemzetközi Energiakarta tervezése az Energiakarta főtitkára dr. Urbán Rusnyák előadása. Hadd üdvözöljem itt körünkben dr. Rusnyákot. Köszönöm, hogy ellátogatott ide. Nagyon érdekel minket, hogy hogy áll a nemzetközi energiakarta tervezése, hiszen a világ biztonságát részben ezen is múlik. Az ukrán válság arra mutatott rá, hogy mennyire fontos az energiaellátás biztonsága. A bizottság kiadott egy nyilatkozatot az európai energia ellátás biztonsági stratégiáról májusban, illetve a tanácsnak is van egy ezzel kapcsolatos anyag, amely kimondja, hogy az energia hatékonysága, megül energiaforrások és az energiabiztonság is részét kell, hogy képezze az EU az EU 2030-as klíma politikai stratégiájának. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy az ITRE egy saját kezdeményezésű jelentést kezdett el. Szaudár úr ennek jelentéstevője a, Európai Energiabiztonsági Stratégiáról. Erről volt is egy meghallgatásunk már. A belső piac vetületét a belső piac szempontjából vizsgáltuk meg az európai, európai, európai energiabiztonsági stratégiát. Rozsnyák úr, kérem, tartsa meg expozéját, ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Nagyon örülök, hogy az ITRE szakbizottság előtt megjelenhetek ma, és bemutathatom ezt a fontos dokumentumot, az energiakartát. Szeretnék egy kicsit tájékoztatni mindenkit erről, e, tudatosság építés elengedhetetlen feladatunk. Az Európai Unió nemrégiben az Energia Unió létrehozásáról folytatott vitát. Szeretném felhívni a figyelmüket a prezentáció elején, hogy az energia karta folyamat és az Energia Unió ugyanabban a javaslatban találja meg a gyökerét az energia közösségről szóló e, javaslatban, amelyet 1990-ben az akkori Dán miniszterelnök javaslott, jav, tett. Tehát az energia karta és az Energia Unió ugyanott gyökerezik, ezért érdekes és fontos lehet önök számára, hogy az kartáról további információt kapjanak, és erről a folyamatról. Mielőtt a modernizációról beszélnénk, két fontos kérdést szeretnék fölvetni. Amikor az energiakartára utalunk, két dologra szoktunk utalni. Az egyik egy 91-es politikai keret, energia együttműködésről szól ez, ez az akkori európai közösség és 12 Európai Uniós tagá, tagállam, európai közösségbeli tagállam, és az kelet-európai országok fogadtak el, illetve ebben még bennen volt a korábbi Szovjetunió, illetve az Egyesült Államok is. Aztán 94-ben az Energiakarta szerződés egy jogilag kötő érvényű multilaterális egyezmény, amelyet Lisszabonban írtak alá minden Európai Uniós tagállam szerződő fél, ebben az egyezményben ugyanúgy, mint az Európai Unió. 1991-ben, amikor az Európai Energiakartát elfogadták, akkor folytatódott ez a folyamat 94-ig, négyben aláírták az energiakarta szerződést, amely 1998-ban lépett életbe, és eddig 52 ország ratifikálta. Három további ország, Jordánia, Pakisztán és Montenegro ennek a e, ratifikációs folyamatában vannak most. Az Orosz Föderáció, Belorusszia, Izland, Norvégia és Ausztrália azonban még nem ratifikálták ezt az energiakarta folyamatot, az energiakarta konferencia keretezi, ezt az ECT-n, ez az ECT-n e alapul, tehát a karta szerződésen. A legfontosabb feladatuk az végrehajtás lehetővé tétele a, és az elvek betartatása. A tagállam, a, a, ennek tagjai az ECT aláírói, a ö, ö, megfigyelők pedig az energiakarta e, aláírói. Az energiakarta szerződés mit képvisel? Több mint 50 tagja van, két kiegészítő elven alapul. Az egyik a nemzeti szuverenitás az energiaforrásokkal kapcsolatban, ez fontos az energiában gazdag országok számára, illetve a beruházás védelem, a nem diszkrimináció alapuló beruházás védelem, ez a kevésbé gaz, tehát energiában kevésbé gazdag országok számára fontos VTO alapú kereskedelmi rendelkezések vonatkoznak erre, és az energia kereskedelemre. Az energia szerződés része a, a vitarendezési mechanizmus, illetve a tranzit rendelkezések. Emellett részét képezi ennek az energiahatékonyság témája, ez az energia szóló jegyzőkönyvben szerepel. Eddig fontos soft eszközöket dolgoztunk ki, a beruházók, a szerződőfelek számára modell egyezményeket, amelyek a határon átnyúló infrastruktúra építésében fontosak, illetve a korai figyelmeztető rendszer. Ez arra kötelezi az energiakarta aláíróit, hogy reagáljanak azonnal, amennyiben az energiabiztonságot fenyegető tényezőket észlelnek. A modernizáció megindult, 2012-ben Varsóban volt egy konferencia, a 23. konferencia. Ez az energiakarta folyamat földrajzi kiterjesztését adta megbizat, megbizatásba, és a szerződését is. És a 91-es energiakarta szerződés felülvizsgálatát. 2014-ben négy tárgyalási fordulóra került sor Brüsszelben. Az új tagok és a régi tagok közötti találkozóra került sor. Mm, kik lehet az energiakarta folyamat potenciális új tagjai kik lehetnek? Ázsia, Pacif- Csendes-óceáni térség, Indonézia 2009-ben aláírta az energiakartát, az ASEAN országokat is megcéloztuk, tehát a dél-kelet-ázsiai együttműködés. Külön érdeklődést mutatunk Kínával kapcsolatban elég, nagy, elég jó az előre lépés eh, a Kínával való kapcsolatainkkal kapcsolatban. Aztán a déli eh, szomszédság, eh, szomszédos területekkel együtt működünk, Észak-Afrika, közel-kelet, őket is szeretnénk bevonni az energiakartába. Aztán nagy érdeklődést mutatnak bizonyos latin-amerikai országok, főleg azok, amelyek a szabad piacot részesítik előnyben, a Chile, Kolumbia, Mexikó, Peru, és Afrika is egyre nagyobb érdeklődést mutat, szubszaharai térség, Mauritánia, illetve Nigéria, Niger, Mozambik, Tanzánia, Ang- Angola. Ezek vagy jól, ez olyan energia termelő országok, amelyek már megvetették a lábukat a piacon, vagy új szereplők. Itt van egy kis fel, közeli felvétel az energiakarta elveivel kapcsolatban. A lényege az, az egész energiakartának az energiabiztonság javítása. Eredetileg a Brüsszel, illetve Moszkva vezette blokkok közeledése ez ebben a témában, ez volt a cél. Az elvek ugyanazok maradtak. A kulcsfontosságú az az, hogy hogyan lehet javítani az energiabiztonságot. Olyan klímát kell létrehozni, amely előnyben részesíti a e, e, beruházásokat, az új technológiákat. Ez fontos mind a befogadó, mind pedig a beruházó e, számára hosszú távú elkötelezettségre van ugyanis szükség az energiaberuházások esetében. A hatékony energiapiacok nagyon fontosak, hiszen a regionális energia együttműködés kulcsfontosságú a siker szempontjából. Egyetlen ország sem tudja egyedül megoldani az energia problémáit. Láttuk, hogy az energiapiacon az a helyzet, hogy egyetlen olyan ország sincs, amely egyedül meg tudná oldani a problémáit. Legalább regionális és piac alapú együttműködésre van szükség. Az energiahatékonyság végrehajtása, ez fontos az energia költségei miatt, a klímaváltozás miatt, az energiabiztonsága kapcsolatos kihívásokkal kapcsolatban az energia hatékonyság javítása a legjobb módja ezen kihívások való szembenézésnek. A, a biztonság javítása és a köz, környezetvédelmi problémák csökkentése, minimalizálása ugyanebbe az irányba halad. Aztán nagyon fontos az energiakarta szerződés keretében, hogy ebben van egy vitarendezési módszer. Ez lehet state to state, vagy state to investor, konciliáció, mediáció. aztán a lehetséges tranzitvitákkal kapcsolatos koncili konciliáció, csővezetékek tranzitjával kapcsolatban. Mire van most szükség? Merre tartunk? Hollandia meghívására úgy új nemzetközi energiakartát szeretnénk elfogadni 2015 májusában Hágában. Láttuk a szerződő felek és az új tagok közötti kidolgozott tervezetet. Erős politikai támogatást várunk a tagállamoktól és az Európai Uniótól általában, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megtörténjenek a kulcsfontosságú változások. Miért kívánjuk az energiakarta, kartát globálissá tenni? Nos, azért, mert valószínűleg ez az utolsó lehetőség arra, hogy az új feltörekvő piacokat rávegyük arra, hogy elismerjék az európai alapú elveket, szabályokat az energia területén. Hogyha ebben eh, kudarcot vallunk, és nem tudunk erős támogatást kapni globális szinten az energia együttműködésben, azon elvek alapján, amelyek eh, az Európai eh, Unióban és tagállamaiban a jogrendekben alapvető szerepet játszanak, akkor az Európai Uniónak és tagállamainak kell majd alkalmazkodjunk azokhoz a szabályokhoz, amelyeket más vezetők vagy más országok határoznak meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Rusnyák úrnak a bemutatóját, és arra kérem a kollégákat, hogy most tegyék meg megjegyzéseiket. Rubik úr. Köszönöm én is az energia karta jelentős szerepet fog játszani a jövőben, és az Európai Parlamentet is nagyon izgatja nyilván a téma, hogy hol tartunk, és szeretnénk látni, hogy hol lehet javítgatni rajta a tervezeten legalábbis. Olyan időszakban, amikor az energia a politikai vita, viták középpontjába kerül, nyilvánvaló, hogy a konfliktusokat érdemes már az, a kialakulásuk kezdetén megoldani és az együttműködést eh, ösztönözni. Önnek van tudomása arról például, hogy a külügyi szolgálatnak eh, ennek a témának a politikai eh, vonulatát milyen súlyjal kezeli? Kári kolléga, köszönöm szépen. Nyilván az energiállátás biztonsága, az energia ára elkísér még minket a következő évek során, meg hát főleg az a kérdés, hogy hogyan lehetne Európát újraiparosítani. Az energiakarta, ez fontos mérföldkő lehet ebben a folyamatban. Az oroszokhoz és az embargóhoz való viszonyunkat illeti. Kérdésem az lenne, hogy az energiakarterre kartára van-e hatása az embargónak. Tudjuk, hogy súlyos eh, aggodalmakat kelt az energiállátás biztonsága. Az embargó kapcsán mennyibe kerül nekünk ez? Köszönöm. Akkor a főtitkár urat eh, én is megkérdezném Két kérdésem lenne. A szabályaink az Európai Unióban, az energia belső piacára vonatkozó szabályok mennyire koherensek és mennyire vannak összhangban az energiakarta szerződéssel. Azt remélném, hogy száz százalékban átfedik egymást, de azért öntől szeretném hallani, aki szakértője a témának. Második kérdésem, hogy az energia közösséghez tartozó országok támogatása, ugye az EU-hoz közel levő öt balkáni, Ukrajna, ország Ukrajna, Grúzia és Belorusszia, ugye szeretnének élni az energiakartá, val, annak hasznával, nekik nagyon kényes a helyzetük. Szeretnénk segíteni rajtuk, szeretnénk őket közelebb hozni a szerződéshez. Meddig lehet ebben elmenni? Hogy látja ezt a problémakört, főtitkár úr? Köszönöm szépen! Ha nincs több kérdés, akkor sorrendjükben próbálnám megválaszolni őket munkakapcsolatban állunk a bizottsággal, a külügyi szolgálattal is, és nyilván aktuális a kérdés, hiszen most az energiakarta bővítéséről van szó. Az energiakartához nagyon kis igazgatóság tartozik, mindössze 30 ember viszi az összes ügyet a titkárságon, ezért azt reméljük az intézményektől, hogy az európai diplomácia révén az európai külügyi szolgálat diplomáciai csatornáin is tudjuk majd hallatni a hangunkat, főleg a G20-ak vonatkozásában lenne ez fontos, ahol komoly hatást lehet elérni, ha jól fogalmaz az ember. Ami Európa újra iparosítását illeti, és az Orosz Föderációval, meg a keleti, kelet európa valóból kapcsolattártás és kelet-európa helyzetét, le kell szögeznünk, hogy az Orosz Föderáció ideglenesen alkalmazta a kartát 94 és 2009 között. 2009-ben visszavonultak, a kartából. Ennek több oka volt és van. A legfontosabb talán az, hogy 2003 és 4 között olyan döntések születtek az orosz kormányban, amelyek során a Jukosz cég vagyonát gyakorlatilag kisajátította az állam, és ez egy tíz évig tartó egyeztetést generált, amely most zárult le, és az Orosz Föderációt arra ítélték, hogy a Jukosz befektetőinek 15 milliárd euró kártérítést fizessenek. Ez az energia karta kapcsán valaha kiszabott legmagasabb bírság. Ez még nem hatályos, ez a döntés, még egy holland bíróságnál az oroszok megtámadták ezt, de ennek nagyon nagy hatása lehet az európai energiabiztonságra, mert ez a végrehajtás területéhez tartozik, hogy a befektetők a tőlük elvett pénzt visszakövetelik egy államosított cégből az állam által kisajátított tulajdoni részt. Ami az Ukrajnán keresztül haladó sővezetékeket illeti, és a tranzitot általában, az energiakartát ez nem áshatja alá, de 2006 és 9 között az energia karta inkább eszközként működött, amelyet a szerződő felek, a kormányok használhattak, ha akartak. És különböző motivációkból adódóan 2009 és 2014 között senki sem használta azt konkrétan, közvetlenül, inkább politikai megállapodásokat preferáltak a kormányok a már meglévő jogi keret helyett és mi reméljük, hogy a következő a szerződés olyan lesz, hogy az előző vitákat megoldja, feloldja politikai szinten, politikai eszközökkel, és ennek következtében a helyzet kiszámíthatóbbá válik. Mert a válság gyökerei 2009-ben keresendők, amikor a tranzit kérdés élesen felmerült. Ami az energiakarta szerződés jövőjét illeti, mint minden jogi ügyben, ahány jogász, annyi vélemény érvényesül. Az Orosz Föderációban megkérdőjelezik az energiakarta kompatibilitását a harmadik energia csomaggal, és az energiakartát 2009-ben ők ugyan abba hagyták alkalmazni, az alkalmazást hagyták, de hivatalosan soha nem támadták azt meg bíróság előtt, tehát így nehéz eldönteni, hogy az energiakarta szerződést eh, az egy konkrét energiacsomag döntés megsértette, vagy sem. Tehát ez nem fekete-fehér ügy, a titkárságunk belső értékelése szerint ez egy vitatható értelmezési kérdés, ugye, hogy az unbundlingot hogyan alkalmazták a harmadik országból jövő befolyó energiát. Tehát ezt csak jogászok, bíróság döntheti el, mi laikusok vagyunk ehhez. Ami az energia biztonságát illeti az energia közösség országaiban, minden olyan ország, kivéve Szerbiát és Montenegrót talán, bár ők is ratifikálni fogják azt, és az energiakartához tartoznak. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezekben az országokban az energia ellátás biztonságát szolgálja a karta, és a befektetési hajlandóságot ugyan nem egy közvetlen eszköz az energiállátás biztonságára vonatkozóan, de azáltal, hogy szabályokat ír elő, az általános biztonságot szolgálja, és a szerződő feleknek van hova visszanyúlniuk. Ha egy ország nem akarja a szabályokat tartani, vagy megsérti őket, akkor a kartának van egy végrehajtási mechanizmusa, amely bírságokat szab ki, és rászorítja a szabályokat megsértő felett a szabálykövetésre. De hát ez a végrehajtási rész eddig elég gyengén működött. Szerbia csatlakozása az energiakarta országokhoz, Montenegróval együtt, végül is teljessé teszi majd a képet. A Nyugat-Balkán valamennyi országa hasonló feltételek között fog majd működni, és az energiakarta elnökségét, amelyet Grúzia vesz át majd jövőre, és az ő dolguk lesz, hogy ezt a szerződést tető alá hozzák arra kell majd felhasználni, hogy az egész energia közösséget kiteljesítsük, az eszköz valamennyi aleszközét használjuk, használjuk, hasznosítsuk, és a nemzeti kormányok jobban éljenek vele, mint ahogy persze az Európai Bizottság is. Köszönöm szépen, főtitkár úr! miután nem, sokan nem jelentek meg, vagy sokan már elmentek a szakbizottság tagjai közül, végre én is feltettem egy kérdést, általában erre nem szokott már idő jutni, örülök neki. Végezetül hadd köszönjem meg a kitűnő munkáját, doktor úr. Hölgyeim és uraim, hadd mondjak néhány szót lengyelül. Az elmúlt két napban egy tolmács csapat volt velünk. Szeretnék köszönetet mondani kitűnő munkájáért. A lengyel tolmácsoknak azt üzenem, hogy végig őket hallgattam a 18-as csatornán. Néha angolul beszélek, de mindig a 18-as csatornát hallgatom, a lengyel csaló, csatornát. Köszönöm az összes tolmácsnak a munkát az elmúlt két nap munkáját. nem léptük túl az időt, elvileg 5 órát terveztünk, és ahogy az órára pillantok, látom, hogy pont 5 óra van. A napi rendet ugyan megváltoztattuk, de még mindig sikerült, így is sikerült betartani az időt. Köszönöm szépen, hogy hölgyeim és uraim, következő ülésünk 2015-ben lesz a karácsonyi szünet után. Akkor találkozunk majd az új évben. Köszönöm.